Oroszország szempontjából mindenképpen végig keménynek kell lennünk, csak így tudunk elfogadható megállapodást elérni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Hannes, és gratulálok a kitűnő jelentéshez. Ezzel a vitát lezárom. A szavazásra holnap délben kerül sor. Következő napi rendi pontunk a bizottság alelnökének, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata az egyiptomi helyzet tárgyában. Azt az információt kaptam az imént, hogy a főképviselő asszony helyettesítik, nevezetesen Erátó Kozakum Malkulis ciprusi külügyminiszter asszony fogja helyettesíteni, akit szeretettel üdvözlök itt a körünkben. A vita elején tehát miniszterasszony ön kapszót parancsoljon. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Valamennyien nagyobb, növekvő aggodalommal figyeljük az egyiptomi helyzetet. A múlt héten rendkívül erőszakos összecsapásokra került sor, aminek több halálos áldozata és több száz sérültje lett. A helyzet Morsis elnök és a, az ellenzék közötti helyzet egyszerűen berak, befagyott. További tüntetésekre szólított fel mindkét fél. Excuse me. An agonizing question that nagyon komoly kérdés, ami foglalkoztat minket. Mi, hová lehet Egyiptom demokratikus átmenete? Hétfőn tárgyaltunk a helyzetről a külügyi tanácsban. A miniszterek egyetértek abban, hogy egy de eszkaláció ellenes folyamatot kell megvizsgálnunk, és fontos a konszenzus. Egyiptomnak nyilvánvalóan egy erős alkotmányra van szüksége, amely valamennyi egyiptomit képviseli. Tisztelt képviselők, engedjék meg, hogy először is összefoglaljam az események sorát, amelyek ehhez a nagyon megosztott politikai válsághoz vezettek. November 22-én Morsi elnök kiadott egy alkotmányos nyilatkozatot, amelyben ő, ő egyebek között az elnökséget az igazságügyi ellenőrzése fölé helyezte. November 30-án elfogadott az iszlám dominált nemzetgyűlés és az alkotmányról december 15-ére népszavazást hívtak össze. Ezt követte a két félnek a tüntetései. Először békésen indultak, de aztán sajnálatos módon a múlt héten erőszakba fordultak ezek. Múlt ö, ö, csütörtökön Morsi ö, elnök felszólított a ö, tárgyalásokra, de ugyanakkor ö, továbbra is fenntartotta a népszavazásnak az időpontját. Ö, a Nemzeti Felszabadítási Front, ami a fő eh, ellenzéki blokk, ami eh, liberálisokból és eh, vallási pártokból áll össze, sőt a korábbi elnök Amar Musa és Mohamed El Baharadei nem vállalták, hogy részt vegyenek a tárgyalásokban, mert a követelményeiket nem vették figyelembe. Ezért az alkotmányos nyilatkozat egy új alkotmányozó nemzetgyűlést helyezett kilátásba, és törölte a, a népszavazást. Ugyanakkor 60 politikai személyiség az el, elnök nem fogadták el ezt, és egy újabb nyilatkozatot adtak ki, amiben megint csak fenntartják a népszavazási időpontját. Most, amikor beszélünk, újabb tüntetésekre szólított fel mind a promorszi tábor, mind pedig az ellenzék. Ugyanakkor a helyzet jelenleg nyugodtabb az utcákon a Nemzeti Megmentési Front ma azt mondja, hogy részt fog venni az alkotmányai népszavazásban, és kampányol a nem szavazatok mellett. Ez egy új legitimitási szintet ad a szavazásnak. Gazdasági területen Egyiptom egyelőre úgy döntött, hogy befagyasztja az IMF hitelt. De látnunk kell, hogy hogyan alakul a helyzet tisztelt képviselők, a, főképviselő asszony Keti Esten és az e, unió e, képviselője Bernardino Leon és az uniós delegáció Kairóban folyamatosan kapcsolatban állt a fő politikai szereplőkkel, többek között Mohamed Ambar külügyminiszter és e, Tehát azért, hogy a helyzet a tárgyalások irányába alakuljon. A tevékenységek, a pluralizáció és a visszásságokat kell leküzdeni, és fontos az is, hogy mindkét fél rendkívül érzékeny a külső beavatkozásokkal szemben. Ahogy önök is tudják, múlt Szerdán a főképviselő asszony egy nyilvános nyilatkozatban szólt arról is, hogy mennyire fontos, hogy Egyiptom tovább vitte a demokratikus átalakulását és a befogadó tárgyalások mellett foglalt állást. Az eredeti kérdésemre fenntartva Egyiptommal kapcsolatban a demokrácia építése nem egy gyors folyamat. Nagyon sokan önök közül tapasztalták a közelmúltban, saját hazájukban ezt az egész folyamatot. Azt is tudják, hogy a fenntartható és mély demokráció építése hosszú folyamat, ami kemény, nehéz munkát igényel, elkötelezettséget, és ugyanakkor türelmet is kíván, mind belföldön, mind nemzetközileg. Egyes esetekben a lépések, a tevékenységek amelyeket egy, egy országban ben hoznak, nem nyerik meg az elismerést. Ahogy hétfőn a tanácsi ülésen is elhangzott, a, az átmenet az mindig döntő, nagyon komoly döntéseket is igényel egyes esetekben. E figyelembe kell venni az ellenzék követeléseit is. Úgy gondolom, hogy ez a nyilatkozat nagyon jól összegzi az egyiptomi helyzetet, és most a vezetésnek a feladata az ellenzékkel együtt, hogy valóban egy igazán befogadó párbeszédet in, kezdeményezzenek, és egy olyan megoldást találjanak, amelyet valamennyien magukénak tudnak mondani, mondani mely visszaállítja a bizalmat és Egyiptomot a demokratikus átmenetbe vezeti ez rendkívül fontos. Nagyon fontos, hogy Egyiptomnak megfelelő alkotmánya legyen olyan, amely valamennyi Egyiptomnak, egyiptominak az alkotmánya, és ami biztosítja az emberi jogokat mindenkinek, nem vallás és egyéb megfontolások ö, nélkül. Emberek veszítették el az ö, életüket a Tari ö, téren és másút is, és ö, azért, mert jogos ö, ö, követelésekkel álltak elő, ezt nem szabad elfelejtenünk. Tisztelt képviselők, Egyiptom jelenleg egy rendkívül kényes helyzetet él át, de nekik maguknak kell, hogy megoldásokat találjanak. Egyiptom az egyiptomiaké, és nem szabad, és nem kényszeríthetünk rá megoldásokat. A, mindezt annyit tehetünk, hogy megmutatjuk, hogy az Európai Unió támogatja Egyiptom népét a demokratikus átmenetben, és továbbra is fenntartjuk a kérésünket, hogy a befogadó párbeszéd folyjon, és konszenzus alapján történjenek a megoldások mindenféle erőszak nélkül. Az Európai Uniónak továbbítania kell egyértelműen és világosan elvárásait is a demokratikus átmenet tekintetében emlékeztetni kell arra, hogy milyen ö, hatékony ö, európai egyiptomi ö, munkacsoportülés volt november 13-án, 14-én, amelyben többen önök közül is részt vettek. Ez jól mutatja az Európai Unió egyiptomi kapcsolatokat. Fontos, hogy ez a, szociális igazságosság a gazdasági fejlődés keretében történjen. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig megadom a szót az egyes frakciók képviselőinek elsősorban. A néppárt nevében Cristian Preda úr kap szót két és fél percben. Köszönöm szépen. Miniszter asszony, biztos asszony, ma az egyiptomi helyzetről folytatunk vitát. Ez egy sürgős kérdés, hogyha megnézzük a demokrácia alakulását Egyiptomban Sajnos az események nem abba az irányba haladnak, amelyek egy igazi demokrácián alapuló, jogállamiság elveit tiszteletben tartó, és az emberi jogokat, az alapvető jogokat tiszteletben tartó helyzethez vezetnek. Én szomorú vagyok, mert azt kell, hogy megállapítsam, hogy minden egyes nap újra és újra távolabb kerülünk a kitűzött céltól Egyiptomban. 107 dekrétumot fogadott el a kormány, és ebben az áll, hogy a polgárokat letartóztathatják azért, hogyha tüntetnek, és bíróság elé állíthatják őket. Én úgy gondolom, hogy az állam fő által kiadott dekrétumot egy olyan elnök adta ki, aki nem gondolt arra, hogy az egyiptomi társadalom még sosem volt annyira megosztott, olyan mélyen megosztott, mint most. Én Morsi elnököt nem akarom támogatni, hanem azt szeretném, hogyha látná, hogy mély a megosztottság, és hogy figyelembe kell venni a történelmet. Úgy gondolom, hogy alkotmányos szöveget nem lehet erőszakkal az országra kényszeríteni, hiszen ez a megosztottságot nem fogja majd megoldani egy olyan alkotmányos tervezet, amely az egyiptomiak bevonása nélkül készül, és amivel, és amivel nem és amely nem tartja figyelem, nem veszi figyelembe az emberi jogokat, alapvető jogokat. Nos, egy ilyen alkotmánytervezet nem vezet semmi jóra. A totalitárius rezsim arról kell, hogy gondoskodjon, hogy helyreálljon a párbeszéd, csak ez vezeti ki őket a válságból. azt kell, hogy lássuk, hogy most erőszakot alkalmaznak a tüntetők szétverésére, és azt is látjuk, hogy nagyon sok hivatalnok ki van rendelve a népszavazás, hogy vegyenek részt az alkotmányról való népszavazáson. Tehát teljes a káosz az országban. Nem tudom, hogy milyen irányba mennek tovább a dolgok, de minden esetre meg kell várnunk a népszavazásnak az időpontját, és meg kell látnunk, hogy egy komédiába fajul-e a dolog, vagy igazi demokrácia ünnepet ülünk-e majd. Az alkotmány, az alaptörvény ilyen kényes körülmények között nem fogadható el. Köszönöm. El Pán... Pancéri kollégának adok szót a szocialisták nevében másfél percre parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyiptom tekintetében a politikai eseményeket figyelme kell kísérnünk, különösen az elmúlt napok eseményeire való tekintettel. Mindannyian tudjuk, hogy Egyiptom milyen nehéz helyzetben van, és hogy ez az átmeneti időszak milyen nehézségekkel jár. Az igaz, hogy elindult egyfajta demokratikus folyamat, de sajnos ez most megállt. Úgy tűnik, hogy most sem Morsi elnök támogatói, sem pedig ellenzői nem képesek megfelelő párbeszédet folytatni, és ennek hiányában a demokrácia fejlődése kizárt Egyiptomban. Az természetesen helyén való, hogy legyenek bizonyos jogai annak, akit megválasztottak egy választásokon, de hogy minden hatalmat magához ragadjon, és akármilyen módon és akármilyen mértékben meg tudja változtatni az alkotmányt, az azért mégsem helyén való hiszen úgy vélem, hogy az egyiptomi társadalmat így semmilyen módon nem képviseli. Fontos, hogy segítsük Egyiptomot ebben a nagyon nehéz és átmeneti időszakban, és az is nagyon fontos, hogy a fegyverek, fegyveres erők hatalmát vissza tudjuk szorítani. Nem tudom, hogy a bizottság vagy a nemzetközi közösség mit tehet, de mindenképpen fontos lenne, hogy fontosabb szerepet játszanak, mind az egyiptomi polgárok, mind pedig az egész régió érdekében. Köszönöm szépen. Két percre megadom a szót Seke asszonynak, az ALDE nevében tessék. President, thank you, Commissioner. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Nagyon az idő, hogy lépjünk. Múlt évben ígéreteket tett az Európai Unió az észak-afrikai országoknak a szabadság és lehetőségek tekintetében több éves diktatórikus rendszerek buktak meg, és a bizonytalan jövővel vállalták a változásokat, és az Unió pedig elkötelezte magát a segítés támogatások mert Azt mondtuk, hogy több demokrácia mellett több támogatást kapnak, most viszont ez kerül próbára Morsi elnök úrnak nagyon nehéz a helyzete, rosszabb a helyzet, mint ami Mubarak idején volt. Magát az igazságszolgáltatás felé helyezte gazdasági újjáépítését is meg, megkérdőjelezik, és nagyon sürgős válságkezelésre lenne szükség. Az egyiptomi emberek nem érdemelték meg ezt az ország vezetést. Egyelőre a demokrácia nem egy embernek a szavazatán múlik, hanem és nem fenntartható helyzet. Egyiptomnak jogállamiságra van szüksége. Mi volt az Európai Uniónak a válasza erre a proaktív helyzetre? Nagyon gyenge állásfoglalások születtek, és az első állásfoglalása a főképviselőasszonynak bejelentette, hogy az Európai Unió vissza fogja adni a Mubarak rendszernek a befagyasztott eszközeit Egyiptomnak. Ez egy rosszul időzített, nem megfelelő üzenet volt. Az új Egyiptommal a partnerség rendkívül fontos számunkra, a szomszédságunkban fontos, hogy virágozzanak a népek, és nálunk is. Ezért ki kell állnunk a minden egyiptomi egy, egyetemes jogaiért. Az Európai Unió ezáltal nem lett erősebb. A, egyiptomi embereket is, és elkeserítettük, és a saját ígéreteinknek sem felelültünk meg. Minden fejlemény esetében sokkal jobban oda kell figyelnünk, és nem szabad, hogy kondicionalitásokról beszéljünk. Köszönöm Sake asszonynak, és zöldek nevében egy másfél percben Judith Sargentini kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Mit teszünk, hogy azt látjuk, hogy egy barát furcsa dolgokat csinál, és nem értjük már, hogy miért teszi ezt? Mit teszünk akkor, hogyha egy ország demokratikus útra próbál lépni, de annyira megosztott, hogy az ehhez szükséges kompromisszumok nem jönnek létre. Nemrég a Task Force-szal, Eston asszonyjal Egyiptomba voltunk, és a helyiekkel, parlamenti képviselőkkel folytatott megbeszélésekben azt láttam, hogy képtelenek kompromisszumot kötni, hogyha pedig egy lépést tesznek előre, akkor elfut a tárgyaló partnerük. Tehát egyszerűen a helyi szokásokban, a viselkedésformákban nincsen ott a kompromisszumnak a lehetősége. Úgy tűnik, hogy kisiklott az országban a dolog, és én nagyon aggódom, hogy Morsi elnök hogyan fog működni, és hogyan működik már most is. Ugyanakkor, hogyha egy barátunk valami butaságot csinál, akkor meg kell mondani neki az igazságot. Morsi elnök nek meg kell mondani, hogy megérthetetlen miért akar három hét alatt egy alkotmány elfogadtatni, de meg kell mondani nekik, hogy barátok maradunk, és együtt kell keresnünk a lehetőséget az ő támogatásukra. Tehát úgy gondolom, hogy a demokrát hogy a diplomáciában meg kell találnunk eh, a, a lehetőségeket arra, hogy a jogállamiság érvényesüljön Egyiptomba. Egy Eston asszonyt arra kérem, és Füle biztos urat is, hogy maradjunk Egyiptom mellett, a segítségünket kössük feltételekhez, de mindenképpen azt is figyelembe kell vennünk, hogy egyik napról a másikra nem lehet demokráciát kiépíteni. Köszönöm szépen, most az ECR nevében egy percben dr. Tanoknak adok szót. Köszönöm szépen. A politikából tudjuk, hogy tulajdonképpen egy forradalom csak átmeneti időszakot hoz létre, tehát egyik napról a másikra nem lehet demokráciát létrehozni. De azért az, amit Morsi elnök megtett, az természetesen kritizálható és elítélhető. Az iszlám dominancia nem elfogadható, hiszen figyelembe kellene venni a teljes egyiptomi népességet. Nagyon fontos, hogy olyan jogi kereteket teremtsünk, amelyekben senkinek nem lehet a jogait megnyírbálni, hanem olyan rendszer jön létre, ahol mindenki jogai érvényesülnek. Igaz, hogy az alkotmányos nyilatkozatot most részben visszavonták, de most úgy tűnik, hogy azért mégiscsak javul a helyzet, és az ellenzék is inkább hajlandó együttműködni, mint bolykottálni a népszavazást. Ami Eston asszonyt illeti, mindenképpen ahhoz kell kötni a támogatásokat, hogy valódi demokratikus fejlődés történjen, illetve hogy a koptokat ne érhesse semmilyen megkülönböztetés a muszlim testvériség által dominált közgyűlés és a parlament részéről. Köszönöm. Köszönöm szépen, most ismét egy percre adok szót Bastian Beldernek az EFD nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Az általam folytatott megbeszélések során például a keresztény egyiptomi kisebbséggel ezek ahhoz a következtetéshez vezetnek, hogy el kell utasítanunk az új alkotmánytervezetet. Sajnos nem csak vallási okokból. Pontos olvasáskor azt mutatja ez a szövegtervezet, hogy megfosztják a jogaiktól az ottani keresztény kisebbséget, és a moszlim testvérségnek kiszolgáltatják őket. Vannak konkrét példák erre a szövegben. A 219-es szakasz például a kodifikát, az, az iszlám ítélkezésnek, a sárjának a kodifikációjához vezet, és a klérikusiknak a tanácsát teszi legfőbb instanciává a törvényhozatalban és a törvények betartásának, a sárja betartásának ellenőrzésében. Ezt az ulva és más iszlám tudósok hatásának tekinthetjük. Milyen következmények vonhatóak le a tanács számára Morsi elnök eddigi tevékenységéből és az igazi egyiptomi vezetőnek a befolyásából. Köszönöm. Gracias, szépen, Belder úr. Most pedig a GUE kap szót. Matthias asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Morsi elnök arra tesz kíséretet, hogy az arab tavaszt saját maga javára fordítsa, és egy autokrata rendszert alakítson ki, ellenőrzése aláhajtsa a hadsereget, az igazságszolgáltatást, és ezeknek a hatásköreit csorbítsa. Az ezzel kapcsolatos tiltakozások a nyilvánosság részéről oda vezettek, hogy még jobban megerősödött az autokrata rendszer a hadsereg támogatására építve. A hadsereget vetették be a tüntetők ellen. A hadsereg fellép az ellenzékiekkel szemben, és ez mindenképpen egy veszélyes fejlemény. Az igazságszolgáltatás ellenőrzése is veszélyes dimenziókat ölt. Morsi elnök szeretne egy alkotmányt elfogadtatni, amely csorbítja az országnak a szociális, vallási sokszínűségét, nem tükrözi azt. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy az elnöki választások első fordulójában Morsi a szavazatok 25%-át kapta meg, a egyéb jelöltek pedig 20% fölötti szavazatot kaptak. Már önmagában ez is jogossá tenni azt a követelést, hogy más elnök jelölteknek a mozgalmat is bevonják az alkotmánytervezet kidolgozásába. Jó lenne, ha nem hideg tél következne az arab tavasz után. La intervención del señor Meltzer, que tiene un minuto para hablarnos en nombre de los... A zárásképpen pedig Mölzer úr Elnök úr, az, hogy most Murci elnök maga alá hajtott a bíróságokat, és most egy vitatott alkotmányt akar keresztülvinni, ez gyakorlatilag csak az első lépésnek nevezhetjük az iszlám diktatúra felé vezető úton. A demokrácia annyiban kudarcot vallott, hogy az elmúlt években folyamatosan a vallás szerepéről eh, és az országnak a jövőbeni szerepéről nem folytak megfelelő viták úgy gondoljuk, hogy Egyiptomban ideológiai megfontolásoknak a puskaporos hordójó, hordóján ülnek az emberek, és közben gazdasági hanyatlással kell szembenézniük. Fontos a hatalmiágak szétválasztása, a demokrácia, demokratikus alapelvek betartása, és a növekvő munkanélküliségnek a leküzdése. A polgárháború megelőzése érdekében nem elégséges meg nem elégséges az, hogyha Mubaraknak a híveit börtönbe zárják, hanem fontos a megfelelő alkotmány átdolgozása is. Az EU részéről pedig a jövőben az emberi jogoknak a tiszteletben e, tartását kell megkövetelni az egyiptomi kopt keresztények esetében. Mölcer. Köszönöm szépen, Mölcer úr. Most pedig miután a frakciók hozzászólóit meghallgattuk, áttérünk a saját jogukon szólni kívánókra, elsőként pedig Mária Gabriel asszony kap szót kettő és fél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először is elmondhatjuk, hogy az uniónak továbbra is aktív szerepet kell vállalnia, és még nagyobb bátorsággal kell egyetemi állást foglalnia a saját értékeink mellett, amikor Egyiptomról van szó. Odafigyelés és párbeszéd ez a két fontos. Szerintem üzeneteket kell közvetíteni. Először is egy üzenetet az egyiptomi kormánynak. Több mint egy éve kötelezettséget vállaltak a demokrácia útján. Az út nem könnyű. Új alkotmány, választás és intézmények kialakítása. Azonban a jó úton haladnak. Ugyanakkor ne engedjenek a régi reflexeknek, mert valamennyi egyiptomi állampolgár helyezte a bizalmát önökbe, amit nem hagyhatnak figyelmen kívül. A regionális, helyi és nemzetközi partnereknek kell üzenni, és a pár, politikai párbeszédet fogunk, fokoznunk kell. Nem az a feladatunk, hogy bíráljuk az egyiptomi kormányt, hanem hogy védjük a jogállamiságot, a demokratikus jogokat. Üzenünk kell az egyiptomi lakosságnak, hogy támogatjuk az egy állampolgári kezdeményezést, akik kimutatták, hogy fontosnak tartják, hogy demokráciában éljenek a jogaik tiszteletben tartása mellett. Valamennyi nemzeti szereplőnek azt mondom, hogy meg kell védeniük az emberi jogokat, a jogállamiságot, és amely határozottan tovább kíván lépni. Fontos, hogy a folyamatba a nőket is bevonják, és a magas gazdasági politikai területeken is. De másik dolog, hogy ne felejtsük el a fiatalokat. A dinamizmusoknak és a kezdeményezésük ennek eh, köszönhetően Egyiptom akkor nyerhet, hogyha a fiatalokba ruház be. A másik, hogy mi vagyunk a fő gazdasági partnere és beruházási partnere Egyiptomnak. Ma politikai szerepet kell játszanunk. A munkacsoport Egyiptom és az Unió között, amelynek november 13-án volt Kairóban, az egyértelmű megnyilvánulás az együttműködésnek egy olyan eszköz, ami Maria, kérem, hogy fogadjon. Két és fél percről van szó. De probléma van, mert a tolmácsok jelezték, hogy egyszerűen képtelenek ezt a sebességet ö, követni. Tehát kérem, hogy egy kicsit legyen szíves ö, ö, lassabban beszélni. Elnézést kérek a tolmácsoktól, és ö, köszönöm. Akkor folytatom. Tehát a munkacsoport ülés az Egyiptom és az Unió között november 14-én került megtartásra Kairóban. Ez az együttműködésünk, ez egy segít biztosítani a béke, a stabilitás, a virágzásnak az előmozdítását, a jogállamiság kialakítását. Ennek a munkacsoportnak lehetővé kell tenni, hogy valamennyi demokratikus átmenetben résztvevő fél jelen legyen, és mindenki, aki segít segíthet a prioritásoknak a meghatározásában, mind Egyiptom, mind az Unió vonatkozásában, politikai-gazdasági téren egyaránt. Így tudunk segíteni a demokrácia kialakulásában, és ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk a gazdaság helyreállításában, a munkahelyteremtésben és a mindenki számára hasznos beruházások megvalósításában. Megerősített partnerségünk Egyiptommal segítheti ezt, és segítheti a lakosság szükségleteinek való megfelelést. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása továbbra is kulcsfontosságú legyen az egyiptomi átalakulásban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig másfél percre Anna Gomesnek fogok szót adni. Köszönöm szépen. Egyiptomban tulajdonképpen visszaesés történik. Elindult ugyan egyfajta demokratikus átalakulás, de sajnos visszalépés történt. Minden megint kezd a diktatúrára hasonlítani, és a fegyveres erők hatalma is folyamatosan növekszik, tehát semmi sem mutat arra, hogy valódi demokrácia lenne itt kialakulóban. A tüntetések folyamatosak, mind Morsi hívei, mind pedig ellenzői az utcára vonulnak. Semmilyen módon nem lehet most Egyiptomban biztosítani, hogy ezek a tüntetések békések maradjanak. Ezen kívül az emberi jogsértések is folytatódnak, a nők jogait, a kisebbségek jogait, és különösképpen a vallási kisebbségek jogait folyamatosan megkérdőjelezik. Ami a jelenlegi elnök és a jelenlegi alkotmány legitimitását illeti, ez is alapvetően megkérdőjelezhető. Fontos lenne, hogy Egyiptomnak segítsünk visszatérni arra az útra, amin elindult, ugyanis nem engedhetjük meg, hogy a katonai diktatúra újra kialakuljon, hogy a hadsereg újra nagyon komoly hatalmakat ragadjon magához. Egyiptomban mindig volt némi kockázat, de végre elindult egy demokratikus átalakulás, ami nagyon fontos lenne az egész régió biztonságának és békéjének szempontjából ugyanis eh, amíg Egyiptom nem lép a demokrácia útjára, addig valószínűleg nem fogják követni a régió államai sem. Tehát mindaz, ami a demokrácia irányába mutat Egyiptomban, az támogatandó. Morsi úrnak pedig be kell tartania a nemzetközi elkötelezettségeit. Nos, nem akartalak megszakintani, de a tolmácsok téged is nehezen tudta követni, mert annyira gyorsan olvastad fel a beszédedet. Tapasztalatból tudjuk, hogy hogyan kell kommunikálnunk. Szükségünk van a tolmácsokra az egymással való kommunikációhoz, és nyilvánvalóan egy percben nem olvashatunk fel mindent, amire önmagában négy perc is kevés is lenne. Ez egész egyszerűen nem működik, hiszen ezzel a kommunikáció sokszínűsége veszik el. Sánchez Köszönöm szépen, mindannyian látjuk, hogy Egyiptomban nagyon nehéz a helyzet, igazából katasztrofális helyzet állt elő, és a demokrácia, az alkotmányosság és az emberi jogok szempontjából is egyre rosszabb a helyzet. Minden aggályunk megalapozott tehát. Aggályaink vannak az alkotmánytervezettel kapcsolatban, amit népszavazásra bocsátanak. Attól tartunk, hogy ez az új szöveg mindenféle visszaélésnek, kaput nyit majd, a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség sérül, a szabadságjogok sérülnek. Úgyhogy fel kell tennünk a kérdést azt, hogy egyáltalán milyen klíma alakult ki Egyiptomban, hogy hogyan alakulhatott ki ilyen komoly ellentét az iszlamisták és az antiiszlamisták között, hogy hogyan vezethetett mindez ilyen gyorsan, ilyen erőszakos cselekményekhez. És Mamut Szeled bloggerrel tegnap beszéltem telefonon, aki szintén megerősítette, hogy a népszavazásra valószínűleg sor kerül, és mi lesz ennek a népszavazásnak az ellenőrzésével? Ki fogja biztosítani, hogy ennek az ellenőrzése megfelelőképpen megtörténik? Morsi elnöknek meg kellene egy kicsit nyugodnia, el kellene fogadnia a legitim kritikákat az, ellenség szem, az, az ellenzék szempontjából, és legalább valamilyen szimbolikus gesztust kellene tennie az ellenzék érdekében. Neki is be kellene látnia, hogy erőszakkal nem lehet demokráciát csinálni és mint ahogy a miniszterasszony is elmondta, az Európai Unió kényszeríteni semmit nem tud kényszeríteni Egyiptomra, viszont folyamatosan emlékeztetheti Morsi urat a kötelezettségeire. Köszönöm szépen, most egy percben Provera úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Marci úrnak és a ö, ö, muzulmán testvéreknek a szándékai teljesen világosak. Egy olyan alkotmánytervezet, ami a sáriát helyezi előtérbe, és ez lenne az alapjog. És egy nyilatkozata az, az elnöknek, által saját magát minden ö, jogi hatalom fölé ö, helyezi elmondta azt is, hogy a saját szervezete nem ismeri el Izraelt, és a dzsihád az minden muzulmánt egyesít, és nyugat ellen is adott esetben fegyvert kell ragadni. Tehát az úgynevezett demokrácia, az arab tavasz demokráciája, aminek örültünk Európában, egyre aggasztó fordulatot vesz. Oda érdemes odafigyelni azokra a nőkre, gyerekekre, fiatalokra, akik a tariteren küzdöttek, és az egész térséget befolyásolja. Ezt a helyzetet felül kell vizsgálni, felül kell vizsgálni a saját feltétel nélküli támogatási politikánkat is, és a demokratikus átmenetet, ami egyszerűen illuzórikussá válik, és egyre ellentmondásosabb. Többet többért, ahogy Füle úr ezt kérte, és a valóban demokratikus erőknek adjunk támogatásokat, amelyek Európában igazi megújulást szeretnének. Köszönöm, kedves urak, Figeni úrnak egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, kedves kollégák. Amikor a médiák jelentéseit figyelem, akkor egy déjavű benyomásom van, amikor megint ott vannak a katonák az utcán, az úgy tűnik, hogy a történelem két éren belül ismétli magát. Mubarak elment, és Morzi itt van. Valamennyien le kell, hogy vonjuk a következtetéseket ebből és fontos, hogy szoros együttműködésben dolgozzunk az Együtt Áll- Egyesült Államokkal. November közepén a sikeres Egyiptomi Európai Uniós munkacsoport eh, során láttuk, hogy eh, mit jelentenek, a hogy fontos, hogy a politikai reformok folytatódjanak. Most példát kell mutatni a válaszunkkal, hogy mi történik akkor, hogyha a demokráciát fenyegetik és az emberek jogait megtagadják. A demokratikus erőknek megfelelő támogatásra van szükség a küzdelemhez. Kulcsfontosságú időszak ez, amikor a mi szavahihetésünk is próbára kerül. Nem értjük így ezért igazán, hogy a külügyi tanács a legutóbbi ö, eseményekről tudom, ö, tudomásul vette. Attól tartok, hogy a ö, felelősség és a párbeszéd csak azokat ö, biztosi ö, támogatja, akik a veszélyes útra léptek. Egyiptom egy kétséges alkotmányra fog épületni, ami az összes további fejlődést megkérdőjelezi. Fontos, hogy állást tudjunk foglalni. Nagyon jól tudom, hogy a demokráciát nem lehet egy éjszak alatt megépíteni, de nem tudom elfogadni, amikor teljesen ellentétes irányba haladunk. Következő hozzászóló egy percben Ziobro kollega. Szanowny Panie Przewodniczący, rozwój wydarzeń... Az egyiptomi események azt mutatják, hogy a politika, amelyet Lady Ashton választott, falnak ütközik azok, akik eh, bizonyították a veszélyeket, és mutatták, hogy milyen veszélyeket rejt az iszlámista eh, közeg, és eh, akik ezzel foglalkozni akartak egy évvel ezelőtt. Ezeknek az aggodalmai most bebizonyosodnak napról napra. Látjuk az eseményeket, amelyek azt mutatják Egyiptomban, hogy Morsi elnöknek a fellépése jóval túlmutat azon, ami a múltban Mubarak rendszerében történt. Ez egy olyan Rédi Eston részéről egy úgy tűnik, hogy nagyon negatív következményei vannak ezeknek az erőknek. Tehát változásokat kell elérni, és világos, egyértelmű ö, álláspontot kell elfoglalni, amivel jelzést ad Európai Unió azokra a jelekre, amelyek Egyiptomból érkeznek napról napra, az alapjogok, a demokrácia fenyegetett. Kedves kollégák, most pedig egy percben Brüsszela úr kap szót. Kollégovia, Egyipti stále v revolučnom procese. Ustava nie... Köszönöm. Kedve. Kedves kollégák, Egyiptomban tovább folyik a forradalom. Ez sohasem egy folyamat, hanem a különböző tradíciók közötti összecsapás eredménye. Ez a forradalom ugyanakkor nem hasonlítható össze a 89-es kelet-európai forradalommal. közép- és kelet-európa országai hogyha valóban azt szeretnénk elérni, hogy Egyiptom a demokrácia és a jogállamiság útjára lépjen, akkor Egyiptomnak toleráns országnak kell lennie. Tehát el kell indulnia ezen a demokratikus úton, ez az első lépés, utána következhet a jogállamiság. Úgy vélem, hogy Egyiptom tulajdonképpen jobban is teljesített, mint Európa, mert Európában ehhez 200 évre volt szükség. Köszönöm szépen. Most véget értek a hozzászólások, és a spontán hozzászólások fognak következni. Nagyon sokan nem kérték a szót, de azért feljegyeztem, hogy kik kértek szót. Egy percben Baszeszko asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondoltuk, hogy az új egyiptomi elnök megválasztása után a politikai helyzet talán stabilá válik, de hogyha megnézzük az elmúlt két hetet, akkor azt látjuk, hogy folyamatosan csak romlik a helyzet. Alkotmányos jogait folyamatosan növelni kívánja Morsi elnök, ami pedig a demokratikus átalakulást veszélyezteti. Az egyiptomi forradalom, az arab tavasz mind nagyon sok lehetőséget nyitottak meg, de úgy tűnik, hogy ezek a lehetőségek most elveszendőben vannak. Oda kell figyelnünk arra, hogy milyen üzeneteket küldünk Morsi elnöknek, fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy az erőszakos cselekményeket neki kell megállítania, az erőszakos tüntetéseket neki kell megállítania, és hogy még egyszer át kell gondolnia a december 15-i alkotmányos népszavazást. Fontos, hogy ezek a lépések elinduljanak, és hogy a demokrácia valóban megvalósulhasson. Köszönöm. Köszönöm szépen, Maria, de a KCDI-ban nem adok lehetőséget a kékkártyás kérdésekre, mert ez nem így szerepel az eljárási szabályzatban, úgyhogy nincsen kékkártyás kérdés. Éppen ezért át is adom a szót a következő hozzászólón. Uh, Köszönöm, elnök úr. Azok, akik már korán leírták az arab uh, tavaszt és uh, arab telet látnak, azok mégiscsak tévednek. Porszi elnök nagyobb hatalmat igyekezett saját magának kovácsolni. Ez nagyon is emlékezt a Mubarak rendszerre. Fiatalok és dolgozók megmutatták, hogy a tömegeknek milyen hatalma van, milyen mobilizációs képességük van. A helyzet egyértelműen kritikus, demokratikus erők vannak. Csak az igaz, hogy tömegszervezetek és az alulról jövő kezdeményezés tudja megvédeni, és a forradalmi folyamatot arra kell segíteni, hogy megfeleljenek az emberek igényeinek, felszámolják a szegénységet, a lakásnélküliséget, megfelelő jogokkal rendelkezzenek. Ezt nem lehet politikusok fogják megvasítani, vagy a, a hadsereg sem valósíthatja meg. Mindenki érdekelt abban, hogy a megfelelő gazdasági rendszert fenntartsák, és az alkotmány legyen, ami a magántulajdonra épül. Demokratikus, szociális változásokra van szükség. Köszönöm. Gracias, kolléga. Tiene la palabra ahora la señora Csavila. Oh, I didn't hear you, Mr. President. Sorry about this. Um,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 sokszor bebizonyosodott az, ami most is. Az átmeneti időszakba beavatkozva, rendbetéve bizonyos dolgokat, technikai támogatással, sok minden elérhető volt. Különösen azok számára, akikben bízott a világ közössége. Ennek azonban feltétele lett később az is, hogy gazdasági támogatást nyújtsunk, de a gazdaság összeomlott, hiszen az emberek nem csak ideológiai okok miatt vonulnak az utcára, egyszerűen a túlélésükről van szó, megmaradásukról. Miniszterasszony, döntő a gazdasági segítségnyújtás. De egy félreértés ez az egész, és nem tudom, hogy Nem tudom, hogy a spontán hozzászólásokhoz kíván szólni, vagy pedig rákérdez. Ha lehet, elnök úr, akkor még egy percben folytatnám. Nem szabad, úgy gondolom, a, az egyiptomi alkotmányra vonatkozó népszavazás mellett elmennünk. Az emberek feladták a szavazást az Európai Unió megfigyelő missziója nélkül az egyiptomi hatóságok felajánlották az érdeklődőknek, delegációknak, hogy a népszavazást megfigyelhessék. A parlamentnek ezt a lehetőséget ki kell használnia. Thank you. Köszönöm szépen. Megkérem. Először is jó estét kívánok mindenkinek. A bizottságot kérem meg arra, hogy foglalja össze. Nem, még nem, elnézést. A tanácsot kérem először, hogy foglalja össze a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió és Egyiptom mindig is szoros kapcsolatban földrajzilag, történelmileg és a békebeli törekvéseikben közösen tevékenykedtek. Mindannyian nagy, mindannyiunkra nagy hatással volt, amikor az egyiptomiak az utcára vonultak 2011. januárjában, és hangot adtak politikai és társadalmi-gazdasági jogaiknak. Az Európai Unió gyorsan támogatásának adott hangot a demokratikus átmenet kiépítése vonatkozásában. Igen, az út rögös volt és rögös is lesz. A demokrácia felé vezető úton biztosítandó mindenkinek az emberi jogokat. Az új pénzügyi segítség, amit a bizottság ígért, ez most az új politikai megközelítést követi azt, amit az arab tavasz tükrében alkalmazunk. Ennek az új megközelítésnek az a célja, hogy plusz segítséget adjon azoknak az országoknak, amelyek tesznek, és törekednek a demokratikus reformokra, inkluzív növekedést és nagyobb fokú szociális igazságosságot biztosítván. Nagyon lényeges, hogy ezeket az elveket alkalmazzuk, és teljes mértékben végrehajtsuk és végrehajtassuk minden országban, amely a szomszédságpolitikában részt vesz többek között Egyiptomban. Emlékeznünk kell arra is, hogy a legtöbb uniós program az egyiptomi polgárokat, embereket célozza, és közöttük is a legsebezhetőbbeket. Nézzünk egy példát. Idén kulcsfontosságú területeken fogadtunk el támogatást, ugye a munkahelyteremtés, a fiatalok foglalkoztatása és a szakmai képzés területén fogadtunk el támogatási programokat. E területen a támogatást a helyi civil szervezetek vagy helyi hatóságok alkalmazzák. A helyzet nagyon ingatag. Percről percre, óráról órára változik az egész mindannyian, egyetértünk abban, hogy Egyiptom nagyon fontos számunkra, az Európai Unió számára, és az egész régió számára. Említették a regionális dimenziót és Egyiptom jelentőségét. Mindannyian egyetértünk abban, hogy türelmesnek kell lennünk, hiszen az átmenethez idő kell. Biztosítanunk kell azt, hogy a kisebbségeket, a kisebbségi jogokat tiszteletben tartják, különösen a vallási közösségeket. Mindez nagyon lényeges, és emberi jogi szempontból is nagyon fontos. a lehető legszélesebb körű nemzeti megállapodást, egyetértést kell megvalósítani. Ez az az üzenet, amit az Európai Unió közvetít egyiptomi partnereink felé. Folytassuk tehát a munkát. Jelenleg, amikor folytatjuk ezt a vitát, új párbeszéd lehetőségek kerülnek megvitatásra ahogy asszony is elmondta, nem megafon diplomáciát kell alkalmazni, de az, hogy diszkrétek vagyunk, az sem jelentheti, hogy ne fogalmazzunk egyértelműen. Hogy pragmatikusan rámutassunk arra, hogy az Európai Unió igenis támogatja a demokratikus lépéseket, ez, ennek érdekében szerveztünk egy rendezvényt november 13-án, 14-én, amikor is az összes ö, ö, eszközt az asztalra helyeztük: mobilitási ö, csereprogramok, turizmus, ö, pénzügyi támogatás, ö, ö, kölcsönök és így tovább. A jelen politikai helyzet nem árnyékolhatja be ezen task force ö, sikerét, amit akkor hoztunk létre kötöttünk egy új szerződést Egyiptommal, ennek segítségével Egyiptom új helyzetbe kerül, hogy tényleg megfeleljen a követelményeknek, kéréseknek. Jelen pillanatban nagyobb fokú szerepvállalásra van szükség az Unió részéről. Végezetül hadd mondjam el még egyszer, hogy a demokratikus változás, átalakulás hosszú folyamat, kemény munkára van szükség, kitartásra és türelemre. Az Európai Unió továbbra is támogatja az egyiptomiakat ebben a nehéz átmeneti időszakban kellő állhatározottsággal és kitartással. Annak érdekében, hogy a kormányzást mindent elősegítsünk. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much, madam. Köszönöm szépen. Asszonyom. A következő napirendi pontunk e, ugyancsak a bizottság alelnökének és az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata, de most az izraeli kormány határozata a ciszjordániai telepek kiterjesztéséről a témánk. És ismét a tanácshoz fordul.